Kedves kollégák, egy dolgot eh, el kell mondanom. Hát április 3-án, hétfőn arról döntöttünk, hogy az egyes bekezdés a 26-os eh, eh, bekezdés edelmében intézményközi megállapodásokat, illetve tárgyalásokat fogunk megkezdeni, és nem kaptunk ezek ellen semmilyen kifogást, ezért ezek meg fognak történni. Zivka jelentés, népszerinti szavazás, szavazott mindenki.